Köszönöm szépen, elnök asszony, megengedi, akkor magyarul beszélnék. Hölgyeim és uraim, azért vagyok itt, hogy az új magyar kormány képviseletébe kifejezzem azt, hogy valóban így van a, az elkövetkező fél azt szeretnénk, hogyha a az európai romák és ezen belül a magyarországi cigány közösség. Azért használom ezt a szót, mert ez közép-kelet-európában egy bevett kifejezés és önmegjelölés is, tehát nem, nem minősül diszkriminatívnak. Ez az alkotmányban és a törvényben rögzített megjelölése a, ennek a népcsoportnak. Tehát a magyarországi cigányság ügye az valóban prioritás szeretnénk, ha lenne az elkövetkező időszakban. Ennek két oka van ennek a prioritásnak, és én külön örülök ennek, hiszen ez azt jelenti, hogy az én munkám a magyar kormányban egy fontos, fontos munka, fontos feladatot kaptam. Azok egyik oka az, hogy nagyon sokan dolgoztak ezért, és különösen is a jelentéstevő járóka Lívia azt, hogy mondhatnám, hogy több mint tíz éve dolgozik azon, hogy végre Európában olyan központi kérdésé legyen ez az ügy, amire most talán, talán kísérletet tehetünk. Ez a pozitívok, hogy sokaknak fontos, romáknak és nem romáknak egyébként ez a kérdés. A másik az pedig egy negatívok, az, hogy elfogadhatatlan az a helyzet, ami most van és a helyzetnek az elfogadhatatlanságából is következik az, hogy prioritássá kellett tennünk ezt a kérdést. Hogy nem csak a hogy, hogy nem csak, a, nem csak a, az Európai Uniós elnökség kapcsán fontos fontos ez a kérdés. Az kifejezi azt, hogy a májusban alakult új magyar kormány külön államtitkárságot, ez nálunk egy mini minisztériumot jelent, a társadalmi fölzárkózásért felelős államtitkárságot hozta létre, hogy egy olyan koordinációs központja legyen a magyarországi roma ügynek, amelyik, amelyik a szakpolitikákon keresztül próbálja érvényesíteni, érvényesíteni a mély szegénységben élők, ezen belül különösen is a romáknak a, a romáknak az ügyét. A másik nagyon fontos koordinációs szerv a magyar kormányzaton belül a Társadalmi Fölzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság, amelyiknek az a feladata, hogy az összes minisztérium képviselőivel együtt egyfajta koordinációt gyakoroljon, és vétójoga legyen minden olyan programnak, kormányzati tervnek a, a kapcsán, amelyik, amelyik érinti a, a magyarországi romáknak, a mély szegénységben élőknek az ügyét, és ugyanakkor javaslattételi joga is legyen. Ez a két olyan, olyan szerv, amelyik egyfajta kormányzaton fölüli koordinációt, vagy kormányzaton belüli koordinációt és irányítást is lehetővé tesz. Hogyha az európai síkra lépünk, akkor hasonló feladatokat látunk. Itt egyrészt az a fajta szakmapolitikai megjelenítése ennek a speciális igénynek, ennek a speciális ügynek, amit az oktatás, az egészségügy, a foglalkoztatás, a kultúra, vagy akár a sport és az igazságügy eh, az emberi jogok területén észlelhetünk. A, a második pont az a, az Európai Unió pénzügyi eszközeinek a, a megvizsgálása, azoknak a hozzáférhetőségének a biztosítása, és aztán pedig a keretrendszernek a kialakítása, amiről ma már, ma már sokat hallottunk. Ehhez természetesen szükség van az Európai Unió intézményeinek szorosabb együttműködésére, a tapasztalatcserére és a közös céloknak a megfogalmazására, valamint a szükséges eszközrendszernek a kialakítására. Mi magunk is nagyon fontosnak ítéljük a, az Európai Bizottság keretében létrejött munkacsoportnak, a Roma Task Force-nak a, a munkáját, és érdeklődéssel várjuk, a, várjuk hogy milyen, milyen válaszok születtek, és hogy hogyan értékeli azokat a válaszokat, amik a kérdőívre születtek. Azt tervezzük, hogy amikor december vége felé meg lesz ez az első, első jelentés ezzel kapcsolatban, akkor Magyarország a saját javaslatait is hozzátéve egy, egy, egy non-paperbe próbáljuk összegezni azokat az alapelveket, amik majd a, a roma keretstratégiának a, az elemei lehetnek. Megfontolásra érdemesnek látjuk azt, hogy a tagállamok tegyenek konkrét vállalásokat is a romák társadalmi integrációja vonatkozásába, és itt eljutunk egy, egy olyan ambivalenciáig, ami azt gondolom, hogy végig fogja kísérni nem csak az elkövetkező fél évet, hanem talán a, az Európai Uniónak a, a történetét is, hogy milyen alapon is fogalmazzunk meg vállalásokat itt etnikai alapon, vagy pedig valami fajta szociális mutatók alapján. Azt gondolom, hogy vállalásokat a területi szociális dimenziók alapján fogalmazhatunk meg. Például szolgálhat itt a szegénység elleni európai platform keretébe tett vállalás, amely szerint például Magyarország 2020-ig vállalta azt, hogy 16-18 százalékkal, ez majdnem 500 ezer embert jelent, csökkenti a szegénységben és társadalmi kirekesztségben élők számát. Ebben a tekintetben fő célcsoportjaink a tartósan munkanélküli háztartások, a szegénységmérő gyermekek és családjaik, akik között nagy számban vannak romák. Ma egy 10 millió lakosú országban, ennyien élnek Magyarország területén, a mély szegénységben élő gyermekek közül minden második roma származású, tehát az 50%-a ezeknek a gyermekeknek, akik mély szegénységben élnek, miközben az ország lakosságának 7-8%-a tekinthető roma származásúnak ehhez a népcsoporthoz kapcsolódónak. De újra visszautalnék erre az ambivalenciára, az etnikai alapú programoknak és a szociális gazdasági alapú programoknak a, a kérdésére, erről majd mondok még néhány szót. A magyar elnökség tehát szeretné továbbvinni azt a munkát, ami elkezdődött részben a bizottságban, a parlamentben természetesen és a tagországokban. Ezért javasoljuk, hogy a roma keresztratégia keretében az Európai Unió is vállaljon föl dolgokat, tehát tegyen vállalásokat, és a tagországok is tegyenek vállalásokat. Én az egy, előbbire mondtam egy példát. Azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak vállalnia kellene az, hogy, az, hogy egy alapos felülvizsgálat alá teszi a források felhasználását, nem csak a jó hatások szempontjából, hanem a komplexitás szempontjából is, bár ez régóta alapelve az Európai Uniós támogatásoknál, mégis azt látjuk, hogy ma még, még inkább a kivételek közé tartozik az, amikor egy foglalkoztatási program, egy oktatási program, és mondjuk egy lakhatási körülmények javítását célzó program, vagy telepfölaszámolási program valóban összekapcsolódik, és valóban szinergiában komoly eredményeket tudnak elérni. Azt gondolom, hogy ennek a, a komplexitásnak, mint kritériumnak, mint feltételnek a, hangsúlyozása a támogatások megítélésénél ez egy lényeges dolog lenne. És aztán, amit az előbb már említettem, a célcsoportnak a meghatározása. Ez egy nagyon szenzitív terület, ezzel tisztában vagyunk, mégis azt gondoljuk, hogy amikor pozitív programokban részesítünk társadalmi csoportokat, akkor igenis fontos az, hogy tudjuk vizsgálni, hogy valóban őket értékel a támogatások, és nem másokat. Nem akarok Magyarországról Eh, szívesebben beszélnék jó gyakorlatokról, azok is vannak, rossz gyakorlatokról is beszélni, már abból is lehet tanulni. Eh, van nálunk egy olyan állami számvőszéki vizsgálat, amelyik azt mondja, hogy tulajdonképpen a romáknak szánt támogatásoknak csak nagyon kis százalékáról lehet valóban bebizonyítani azt, hogy meg is érkezett és valóban romákhoz érkezett. Ez nem csak és nem elsősorban a korrupcióról szól, vagy a rossz struktúráról, hanem arról, hogy, hogy a, a, a, az etnikai háttérről, még statisztikai célal sem gyűjtünk adatokat, természetesen anonim módon, azt gondolom, hogy ebben érdemes, érdemes lenne tovább lépni. Aztán pedig az, hogy, hogy lássuk a, az, hogy milyen eredményeket értünk el, a javaslatunk az, hogy indítsunk el egy egységes indikátor rendszernek a kialakítását, amelyik Európában általános és egyenlő mércével próbálja mérni ezeknek nem csak a programoknak a hatásfokát, hasznosulását, hanem, hanem azt is, hogy milyen állapotban vannak azok a közösségek, amiket megcélzunk. És végül negyedikként egyfajta jelentéstételi kötelezettségről gondolkodunk, amikor, amikor ami nem csak a tagországoknak, hanem magának az Európai Uniónak, a, a bizottságnak a romák integráció érdekében megtett intézkedéseire is e, e, kiterjednek. A megfogalmazottak megvitatása, a roma stratégiai keret bemutatása, megtárgyalása az tanácsi munkacsoport üléseken e, fog e, előkészülni, és ahogyan Reding biztosasszonytól is hallottuk, 2011. április 8-án lesz Budapesten az Európai Roma Platform, ahol szeretnénk e, szeretnénk még mielőtt egyébként bármelyik bármelyik tanácsi formáció elkezdeni tárgyalni ezt a keretstratégiát. Szeretnénk a nyilvánosság előtt bemutatni, és minél szélesebb társadalmi bázisra a civil szervezetek számára nyilvánossá tenni és vitaképessé tenni tenni ezt a nyilatkozatot mondjuk így a roma stratégiai keretet, tehát ez április 8-a Budapest, és aztán a, különböző, a szociális kérdések munkacsoportjában, és aztán a következő tanácsi formációkban április, május és június folyamán szeretnénk mind a mind az EBSCO-ban a foglalkoztatási szociális ügyeknek a tanácsában, mind az oktatási és ifjúsági tanácsban, és mind a, e, a, a belügyi e, tanácsban szeretnénk, hogyha hogyha megtárgyalásra kerülne ez a keres stratégia, míg végül június 24-én az Európai Tanács elfogadhatná, és hogyha elég bátrak vagyunk és elég szorgalmasak, akkor, akkor ajánlásokat és következtetéseket is megfogalmazhat a tagországok, tagországok számára. Fontosnak tartom még megjegyezni azt, hogy van ennek a kérdésnek természetesen egy olyan oldala, amelyik a, megint csak egy másik ambivalenciáról beszél. Részben azt gondoljuk, hogy természetesen a, a, a romáknak a fölzárkóztatása, az egyenlő esélyekben való részletisítése elsősorban a tagországoknak a feladata, de mégis van ennek egy európai e, dimenziója is. A negatívum, amiről beszéltem a, az előbb, az éppen egy, egy ilyen eh, egy ilyen európai dimenzióra utal, de úgy gondolom, hogy itt ebben pozitív együttműködésre is van lehetőség. Itt a szervezet bűnözéssel elleni fellépésről beszélek, arról az összefogásról, amire azért van szükség, hogy a szabad mozgást, ami a mozgásnak a szabadságát, ami az Európai Unió egyik, egyik nagy vívmánya és alapjoga, és amelyet mindannyian élvezünk, semmifajta bűnöző csoport ne használhassa föl, és ne manipulálhassa arra, hogy a, az emberkereskedelemben haszonra tegyen szert, és közben pedig áldozatokat produkáljon, hiszen éppen ennek a típusú emberkereskedelemnek is a, az első áldozatai éppen a romáknak a köréből kerül ki. És a legfontosabb az, az nem is feltétlenül valami fajta konkrét intézkedés, hanem e, talán az, és én úgy gondolom, hogy Magyarországon egész biztosan, e, de talán Európára is igaz az, hogy, hogy mi a feltétele valójában a sikernek. Egy siker nincs, sok kis siker lehet egymás mellett, de mi le, mitől lehetünk sikeresek ezen a területen? Én úgy gondolom, hogy nem lehetünk sikeresek, hogyha nem győzzük meg valamilyen módon azt a többséget amelyik bizony ma létezik az Európai Unióban és a mi országainkban, azt a többséget, ami, amelyik jó esetben érdektelen ezzel a problémával kapcsolatban, de bizony nagyon sokszor ellenérzésekkel teli. És arról sem szabad elfelejkeznünk, hogy bizony számos országban növekednek az ellenérzések a, a romákkal, egyáltalán a, azokkal kapcsolatban, akiket másnak vagy idegennek tekintenek az emberek, és én azt gondolom, hogy a sikernek a kulcsa az, hogy ezt a fajta többséget, a hallgató többséget, az indiferens többséget meggyőzzük arról, nem is elsősorban csak második sorban erkölcsi alapon, hanem valami fajta racionális alapon, hogy az ő érdekük is az, hogy ennek a kisebbségnek, ezt a kisebbséget bevonjuk a, a, a, az európai jólétnek, a, az európai szabadságjogoknak a, az élvezetébe, mert megint csak járok a Líviának a jelentésére tudok utalni, aminek egy nagyon komoly háttéranyaga van, az ma már közgazdaságilag bebizonyított természetesen, hogy az exkluzió, a kizárás, a kiszorítás, az sokkal több pénzbe kerül közép és hosszú távon, mint a bevonás, mint az egyenlő sanszoknak a biztosítása. Hogyha így ezeknek az elveknek a mentén dolgozunk együtt, akkor azt gondolom, hogy nem az lesz a helyzet, mint ami sajnos akár az én országomat is mondhatom erre példának Magyarországot, egy kicsit a roma probléma, vagy a cigány probléma, hogy mi beszélünk erről, kicsit olyan, mint a magyar foci, eh, mindenki ért hozzá, mindenkinek van ezzel kapcsolatban véleménye, de a helyzet az nagyon rossz, nem csak a futball területén, hanem bizony a magyarországi romák helyzete is nagyon rossz. Én azt szeretném, ha nem azt gondolnák az emberek, hogy a roma problémákat ismerik, hanem hogy a romákat ismerik meg, ez bizony két dolog, egy problémát ismerni valakivel kapcsolatban, vagy pedig megismerni azt, aki nem csak egy problémának a megjelenítője, hanem olyan értékeknek a megjelenítője, amiről a, a belga kormány nevében, a nem létező belga kormány nevében is a miniszterasszony beszélt, hogy itt egy nagyon komoly kulturális értékről Európának a szörökségéről